Az elnök. Hezké odpoledne. Kolegové, dovolte, aby... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Akkor a délutáni ülést ezennel meg is nyitottam. Napi rendünk szerint következnek az tegnapi ülése vonatkozó jegyzőkönyv elfogadása, a szövegek mindenkinek rendelkezésre állnak, amennyiben nincs ezzel kapcsolatban senkinek megjegyzése, elfogadottnak tekintem. Hölgyeim és uraim, akkor a rendünk első pontja szerint ma délután következnek a viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek. Nicaragua az első témánk. Ruszláv Szonyi kapszót elsőként, mint jelentéstevő. Yeah panie przewodniczący! szépen, Nicaragua elnöke és döntései nagyon-nagyon emlékeztetnek a kommunista időkre. Azaz, amikor valaki hatalomra jut, nagyon nehéz onnan bárkit is eltávolítani. 2007-ben Ortega elnök megválasztatott elnöknek. Azaz a szandinisták visszakerültek a hatalomra. És ezáltal elkezdődtek a megfélemlítések és a tá- támadások. Bevált módszerek ezek, ugyanúgy, mint Kubában a titkos szolgálatokat, a titkos rendőrséget használják.